So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, doch so langsam die Plätze einzunehmen. Auch in der letzten Sitzung. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, az utolsó ülés sorokban is el szeretnék kezdeni az ülést. So, ich bitte doch diejenigen. Akkor kérem mindazokat, <clears throat> akiket újonnan választottak meg az Európai Parlament tagjaként, azokat, akiket pedig eh, ismét megválasztottak, illetve akik vendégként vannak jelen a munkatársokat, a vendégeket, hogy mindenki foglalja le helyét. Szeretettel üdvözlök mindenkit itt az MV eh, azaz a Környezetvédelmi Szakbizottság megalakuló ülésén. A mai ülés célja az, ahogy az ülés neve is mondja, hogy megalakuljunk, az új elnököt és az a maximum négy alelnököt megválasszuk a házszabály 204-es cikki alapján. Először az elnököt választjuk meg, utána pedig a négy helyettest, illetve alelnököt választjuk meg. Felolvasom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 Az ECR-nél Dorman kollega jelen van, és ilyen módon a felolvasott póttagot póttag nem fog szavazni, nem helyettesíti őt, hiszen ő maga jelen van. Akkor kezdjük meg az eljárást magát. Először is az elnök megválasztása. Megállapítom, hogy a kvórum, a szavazatképességet elértük a tagok egynegyedének, 18 tagnak kell jelen lennie. Senki sem vitatja, hogy fennáll a szavazatképesség, rendben van. Akkor az a kérdés, ki tesz javaslatot? Péter Líze, tessék parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is minden kollégát, az újonnan megválasztottakat, illetve a régi és újra megválasztottakat üdvözlök itt. A Környezetvédelmi Szakbizottság a múlt ciklusban a legtöbb jogalkotói dossziéval foglalkozott, és azt hiszem, hogy mindenki elégedett lehet, hogy ebben a szakbizottságban végezheti munkáját, továbbra is izgalmas munka áll előttünk. Külön köszönetet szeretnék mondani Matthias Gróténak, az idáigi elnökünknek, bár nem a mi politikai családunk tagja, ki kell jelentenem, hogy remekül végezte az elnöki munkát az elmúlt ciklusban. De ugyanakkor örülünk annak, hogy a néppárt nevében ismét az elnököt javasolhatjuk Giovanni Lavia személyében. John, Giovanni Lavia agrátudományi professzor és politikatudományi professzor, hosszú évek óta aktív az Európai Parlamentben, többek között az elmúlt ciklusban. Költségvetési dosszié, valamint az agrárreform dossziéinak jelentéstevője volt. Dolgos, nagy tudású kolléga ez, és a néppártnak azon tagja, <clears throat> pártcsalád, pártjának a tagja, amely az olasz kormánykoalíció tagja maradt. Éppen ezért azt kérjük, hogy a néppárt nevében Giovanni Laviat javasoljuk, és kérjük, hogy szavazanak neki bizalmat. Köszönöm Péter Léze, más javaslat nincsen, éppen ezért tehát egyelőltünk van, több lehetőségünk van a szavazás tekintetében. Egyrészt közfelkiáltással vagy titkos szavazással, Úgy látom, senki sem ellenzi a közfelkiáltást. A pénzügyi összeférhetetlenségéről szóló dokumentumot a jelölt. Leadtam. Und damit ist er auch schon gewählt. <laughs> Ezzel közfelkiáltással vagy köztapsal meg is választottuk Giovanni Laviat az MV szakbizottság új elnökévé. Kérem, hogy jöjjön el és foglalja el az önt megillető elnöki pozíciót. Dear colleagues, thank you very much. Kedves kollégák, köszönöm a belém vetett bizalmat. Ígérhetem, hogy nyitott fülekre találnak nálam a következő időszakban javaslataikkal, felvetéseikkel. Együtt szeretnék működni önökkel, minden frakcióval, minden parlamenti képviselővel az MB szakbizottság munkájában, az elkövetkező időszakban. Köszönöm szépen, hogy megválasztottak. Most pedig azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy megválasszuk az alelnököket. Az első alelnöknek kérdezem, hogy kit jelölnek. Okan asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a megválasztásához. Nem tartok én itt hosszabb beszédet, ne féljenek. Csak üdvözlök minden újonnan és új és újra választott tagot. Remélem, hogy minden frakció együtt tud majd működni itt a, a a, a a, a, a Benedeket javasoljuk. Köszönöm, van-e más javaslata valakinek? Nem látok. Ellenjelöltet? Akkor ugyanezt az eljárást választjuk meg, mint az elnöki megválasztáskor. Tehát, hogyha nem ellenzik, akkor közfelkiáltással fogjuk megválasztani Jávor Benedeket első alelnöknek. I, I ask Mr. Javor to... Jávor Benedeket kérem, hogy jöjjön ki a elnöki emelvényre. Now we can go. Most pedig a második alelnököt választjuk meg. Kérdezem, hogy van-e erre vonatkozólag jelölt. Grazie, signor Presidente. Io... Köszönöm szépen, elnök úr. Az FDD nevében Valentinas Mazzuronis tehát javaslom. És kérni szeretni, kérdezni szeretném az elnöktől, hogy Matsurónis képviselő bemutatkozhat-e egy percben? Van-e más jelölés itt az ülésteremben? Gróte úr? Az SND ez Ádent javasolja. Záborasszonyt javasolja. Záborasszony öt éve tagja itt az MB szakbizottságnak, öt évig végezte itt a munkát, tehát a második alánökségre őt javasoljuk. Okay, Mrs. Hauken, the floor is yours. Óken asszony, parancsoljon. Én pedig azt szeretném mondani, hogy a zöldek nevében fel vagyunk háborodva mégpedig, hogy a bevált parlamenti gyakorlat mi szerint, hogy a 199-es házszabály cikk alapján, mi szerint, hogy minden frakció képviselve van a mérete alapján az elnökségben. Ezt nem veszük figyelembe, és a dehont rendszert is mindig alkalmaztuk, ez a harmadik ciklusom, amelyet itt vagyunk, és soha, de soha nem hallottam még olyan felvetést, hogy nem akarnék az FDD jelöltje ellen érvelni, és úgy gondolom, <clears throat> hogy nem szabad kizárni egyetlen frakciót a bizottsági elnökségből. Ez nem tisztességes, és veszélyezteti hitelességünket, mi több veszélyezteti a hitelünket a választók körében. Mi szerint azt kell megmutatnunk, hogy minden demokratikusan megválasztott jelöltet, illetve ö, képviselőt tiszteletbe tartunk. Amit én tudok a jelöltről, azt tudom, hogy egy nagyon jól képzett, kvalifikált, magasan képzett jelöltről van szó, és éppen ezért nagyon veszélyesnek tartom ezt az utat. Fittyet hányunk az európai demokrácia alapelveire és az európai parlament bevált gyakorlatára. Madame Girling, the floor is your. Görling asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem mondottakkal, de Egyetértek, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a megállapodásokat megfenntartsuk, hiszen ezek bonyolult úton jöttek létre, és mindenki, aki nem a két legnagyobb frakció tagja, a kisebb frakciókra kell, hogy nézen, a társfrakciókra, hiszen hogyha felborítjuk a rendszert, a végén lehet, hogy mi teljesen üresen, üres kézzel megyünk ki ebből az alkoból. Ugyanakkor az Óken asszony által mondottakhoz hozzá szeretném tenni, az ekomban, a zöldek éppen az ECR jelöltjét um, um, játszották ki, egész egyszerűen fel kellett függeszteni a, kép, a alelnöki választást az ECON szakbizottságban, tehát egyszerűen a zöldek itt képmutatók, már elnézést a szóért. Még egyszer mondom, a képmutatás a hipokráciának semmiképpen nem szabad teret adni, de ugyanakkor egyetértek a felhangzott, elhangzottak a podzsul. Leinen, de Leinen, jó Leinen vagyok, de semmi baj. Nagyra értékelem Magra Tókent, és öt évig szorosan együtt működtünk veled, három ciklus óta itt vagy, én már a negyedik ciklus óta itt vagyok, és azt kell, hogy mondjam, hogy a parlamentben többször már előfordult, hogy egy jelöltet nem választottak meg valamilyen oknál fogva, amelyet a frakciók ismernek. Nem újdonság, ez többször megtörtént, ez már a tisztelt házban, és komoly okai vannak annak, hogy ezen alelnöki tisztségre miért állítottak fel ellenjelöltet. Léze képviselő, köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan különbséget kell tennünk a személyes és a politikai okok között. Politikai szer vagyunk a Környezetvédelmi Szakbizottságként, és nem arról van szó, hogy az egyes jelöltek személyes integritását kérdőjelezzük meg, hanem a frakcióról van szó. Nos, a Dehon szabály nem szerepel a Európai Parlament házszabályában, hanem ez csak egy segédszabály a pozíciók elosztása során. De más kritériumok alapján is dönthetünk, és ez újton újra meg is történt, többek között a zöldek segítségével, amikor a parlament különböző pozícióira választottunk meg jelölteket. Múlt héten közösen, a zöldek szavazatával együtt nem választottuk meg az FDD jelöltjét az alelnöki pozícióra, nem a Dehont rendszert követtük, de mégis sokan pozitívan értékeltek ezt a tényt, hogy az FDD jelöltje nem lett alelnök. Az FDD frakcióban ülők kollégáknak eh, dönteniük kell, hogyha hátat fordítanak az európai himnusz eh, ját, eh, során, akkor bizony ennek politikai következményei vannak, és ezzel szembe kell nézniük. Ezért a néppárt nevében én is Zábú asszony jelöltségét támogatom, több éves tapasztalattal rendelkezik, rendesen dolgozott, szorgos volt, és azt gondolom, ez egy közös komoly jelöltség. Miss Hauken? tell... Oké, okay, asszony. Csak annyit akartam mondani, hogy amikor az valamikor egy jelölt ellen szavaztunk, akkor mindig a jelölt hiányos kvalifikációi miatt szavaztunk, nem a politikai hovatartozása miatt. Azt gondolom, hogy egy egész politikai frakció ellen használni ezt az érvet, amelyet demokratikusan választottak és minden szabálynak megfelel, nagyon veszélyes. Ha a jelölt ellen érvel valaki, és azt mondja, hogy nem lesz képes levezetni az ülést, vagy pedig nem lesz kiegyensúlyozott, vagy megbízható, és ilyen módon nem vezetheti a szakbizottság munkáját, akkor ezeket az érveket meghallgatom. De az, hogy egy egész politikai párcsaládot újra mutogassunk, mondjuk, hogy, és azt mondjuk, hogy nem szeretjük őket, mert nem értünk velük egyet, ez nem tisztasságos, és egyszerűen nem teszünk jó szolgálatot a parlamentnek. Abbiamo, we have the last uh, uh, want to... Egy utolsó felszólalót látok még. Mr. Mazuronis. Mazuronis úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, röviden próbálom összefoglalni. Valentinos Mazuronis vagyok, Litván környezetvédelmi miniszter voltam a múltban. Abban az időszakban, amikor Litvánia volt a soros elnök, elnök az Európai Unió tanácsának soros elnöke, azaz éppen egy fél évvel ezelőtt ért ez véget. A tapasztalatom amit a tanácsban, az Európai Bizottsággal, a biztosokkal való együttműködésben szereztem, azt hiszem, hogy értékes tapasztalat. Az Európai Parlamenttel való együttműködéssel szerzett tapasztalat is nagyon hasznos volt, és azt gondolom, hogy ezt a így felhalmozott tapasztalatot igenis alkalmazhatnánk, hogyha elfogadnának jelöltnek Persze minden az önök szavazatától fog múlni, szavazatán fog múlni. Értem én, hogy is ne érteném, hogy a frakciók között és a frakción belüli megállapodások szamárvezetőként vezetik a mi munkánkat, de jelezni szeretném, hogy függetlenül az önök választásától, a szavazatban tükröződő választásától, azaz attól, hogy mellettem vagy ellenem szavaznak, biztos vagyok bennem, hogy sikeresen tudok együttműködni az elkövetkező öt évben, és az Európai Unió és a tagállamok számára legjobb megoldásokat kereshetjük közös erővel. Remélem, hogy megfelelően szavaznak majd. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót Dacsana Szarbu asszonynak, hogy röviden mutassa be magát. Bună ziua, uh, vă mulțumesc uh, și sunt onorat. Köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy jelölnek engem az alelnöki pozícióra. Köszönöm a kollégáknak, akik jelöltek, és köszönöm a többi kollégának, akik támogatnak, és persze azoknak is, akik a szavazatukkal nem fognak szavazni. Második mandátumomat töltöm itt a szakbizottságban, mindig jól együttműködtünk a többi kollégával, és úgy gondolom, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottságban szerzett tapasztalaton túl még rávilágíthatok arra is, hogy tapasztalatokat szereztem a saját országomban. Nagyon sok um, civil szervezettel dolgoztam együtt a környezet, a környezetvédelem területén, és természetesen az választóimat képviselem itt az Európai Parlamentben. Tehát nem csak szakbizottsági tagok vagyunk, hanem egyben az európai választópolgárokat is képviseljük. Meg vagyok róla győződve, hogy hozzájárulhatok a parlament és a szakbizottság működéséhez. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat, és remélem, hogy rám szavaznak. Köszönöm szépen. Most pedig szavazni fogunk. Abban az esetben, amikor két jelöltünk van, elektronikusan a szavazókártyával kell majd szavaznunk. Hogyha valaki Mazzuronis úr akar szavazni, zöld gombot nyomja meg, hogyha valaki pedig Szárbú asszonyra szavaz, akkor a piros gombot nyomja meg, legyen kedves, tehát a zöld Mazzuronis, piros Szarbu. Everybody have a voting card, or some... Megvan mindenkinek a szavazókártyája, vagy esetleg hiányzik-e valakinek? Mindenkinek megvan? We have with. I have uh, forgotten my, my vote card. And... Which is your name? Győszó Kaarista vagyok, és nekem nincs itt a szavazókártyám.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 Okay, we solve the problem with uh, a substitute. A sub Megoldottuk a problémát. Egy póttak fog szavazni. Forence asszony. Még egyszer elmondom, hogyha Mazzoronis úrra szavaznak a zöld gombot, ha Szarbó asszonyra a piros gombot nyomják meg. Megnyitom szavazatot. Oh. EPP one too many. We have one EPP more. So one EPP have to... Okay, Herbert. Egy néppárti szavazattal többen szavaztak, tehát Herbert kérem, hogy ne szavaz. Okay. We close the vote. Lezárom a szavazást és várjuk az eredményt. Okay. We have. Uh... Oh, ah, yes, I do. Okay. The second vice chair will. A második alelnök Szarbo asszony lesz. Kérem Szarbo asszonyt, hogy jöjjön fel a elnök jeled, emelvényre is foglalja el az alelnöki széket. And now we are going to vote for the first vice president. Most pedig az első, a harmadik javít az elnök, a harmadik alelnököt választjuk meg. van egy jelölés erre? Gróte úr, tessék. Pavel Pocsra teszek javaslatot. Pavel Pocs, ő nem jó lejnen, Pavel Pocs, Pavel Pocs saját jogán, nem jó lejnen. Ő öt évig az MV szakbizottság tagja volt. Fontos jogalkotói munkát kísért végig, nagy tapasztalattal rendelkezik, tehát a harmadik alelnöki pozícióra őt, tehát Pável Pocsot javasoljuk. We have other candidates here. Van-e más jelölt? No. I have a declaration of... Akkor most a jelöltnek kinyilatkoznia kell, hogy elfogadja a, a jelölést, akkor ebben az esetben közfelkiáltással megszavazhatjuk. No, no problem. Eh, io vorrei proporre sempre... Csak egy felvetéssel szeretnék élni, az EFDD nevében Marco Frontét szeretném javasolni erre a pozícióra. I'm going to speak in Italian because... Olaszul fogok beszélni, mert ez egy picit egyszerűbb nekem ezt így elmagyaznom. egy időben kért szót a kolléga azzal, amikor én a közfelkiáltása való megszavazást javaslom. Azonban, hogyha a jelölt úr elfogadja ezt a jelöltséget, akkor meg kell ismételnünk a szavazatot elektronikus módon. Igen, ragaszkodunk hozzá, ragaszkodunk a jelöléshez. Ebben az esetben tehát akkor most másodjára is elektronikusan kell szavaznunk, mégpedig ugyanezzel a rendszerrel, mint a fentebb is. Tehát, hogyha Affronte kollégát választják meg, akkor a zöld gombot nyomják meg, hogyha pocsúrat választják meg, akkor a piros gombot nyomják meg. For Mr. Zöld, Affronte, piros, Pocs. The vote is open.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 And... Lezárom a szavazást. A szavazás eredménye 19-en szavaztak Afronte képviselőr, és 42-en Pavel Pocsra. Our congratulations to Mr. Poch, that it is, but it is not here and when... Gratulálunk Pavel Pocsnak, aki egyébként nincs itt, de azért gratulálunk neki. Negyedik alelnök. Gróte úr, parancsoljon. Gilles Pagnóra teszek javaslatot, ő is nagy tapasztalatú kolléga itt az MV szakbizottságban az elmúlt öt évben szorosan együttműködött velünk is. Nagyon örülnénk, hogyha negyedik alelnökként meg lehetne választani, kérem a frakciók támogatását. Mr. Nicholson? Nicholson úr, tessék. Nos, annak a fényében, ami történt, én 25 éve vagyok a parlament tagja, és meg kell, hogy mondjam, hogy ilyet még nem láttam. Ilyen szélsőséges eseményeket még nem láttam. Judy Görlinget javaslom. Az elmúlt öt évben ő is az MV bizottság szag, tagja volt, tehát őt javaslom negyedik alánöknek. Oké. Okay. Sì, uh, anche io sono un... Én is új vagyok itt a szakbizottságban, de hasonló helyzetet még én sem láttam. Éppen ezért az FDD nevében Ellenóra Evire teszek javaslatot. Avendo... Figyelembe vévem, hogy három jelöltre tettek javaslatot, ezért kénytelenek vagyunk szintén elektronikusan szavazni. Quindi sospendo. Éppen ezért, hiszen három jelöltünk van. Párnyó, Girling és Edévi kollégákat jelölték erre az alelnökű pozícióra. Néhány percre felfüggöztem az ülést annak érdekében, hogy a szavazó kártyákat elő lehessen készíteni. nem fogjuk elkezdeni a szavazást, amint mindenki megkapta, név szerint hívjuk Önöket. Madame Grosset, Grosset. Je me permets de dire qu'il y a certain... Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy néhány kollégánknak más bizottságba kell gyorsan átmennie ö, szavazni, úgyhogy őket kellene előre engedni, mert más szakbizottságba is kell még szavazniuk.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 yes, Madam Hogan, vote. Where is, where is the list? dove Dove La lista da firmare.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 Schulza. Questa? Oh? Onecska. Dov'è Onecska? Onecska. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I sign.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 Cademac. hol Quale Cademac? Hol la K. A bisogna... Danten. Thank you. Dantin sostituisce Dantin Delaye. Dantin. Colin Langen. Colin Langen. Come si chiama? Linz. Linz. Linz. Yar Sí, sí, Yar. Sì, sì, no, lo conosco Yar, qua. Yar, Florence. Childers. Childers. Figurati Okay. We can uh, announce uh, the final. Jó, akkor most megvannak a végeredmények. 63-an szavaztak. Három üres szavazó cédulát adtak le. 31 a szavazatok száma szükséges többséghez, Párnyó 37 szavazat, Görling asszony 12, Hévé asszony 11 szavazatot kapott, Párnyórat kérem, hogy fáradjon ide közénk. Most rátérhetünk a napirendünk hármas pontjára, az elnök közleményei. Először is Nelly Ferocsi biztos jelölt meghallgatása. Az elnökök értekezletének július harmadikai döntése szerint, ami a biztosok átmeneti helyettesítését illeti, a biztosok Ferdinando Lelli Ferrocsi biztos jelölt meghallgatását az ITRE szakbizottság fogja megszervezni július 14-én hétfőn 12 óra 30-kor. Annak érdekében, hogy a következő bizottság jelölési folyamatával ne legyen összeütközés, a biztosok el, bizt, az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy egy alternatív eljárást alkalmaz, szemben a 2009-es Barózó Bizottság meghallgatásával. Mivel rövid idő van a meghallgatásra, csak is az illetékes szakbizottság és az ITRE szakbizottság tagjai tehetnek majd fel kérdéseket a biztos jelöltnek. A meghallgatás mégis nyilvános lesz, és így az ENVI szakbizottság tagjai is részt vehetnek az ülésen. Emlékeztetnék arra is, hogy az ITRE szakbizottság által szervezett ülés tehát július 14-én hétfőn este lesz. Mivel a jogalkotási ciklus elején kevés még a munka, a következő MV ülés július 23-24-én lesz, Csütörtök délután nem lesz ülés, ahogyan azt eredetileg terveztük, tehát 24-én délután nem lesz ülés. Az év végéig, tart, az év végéig tartó időszakban tartandó üléseinket, illetve azok menetrendjét a koordinátorok fogják meghatározni a következő ülésükön. Július 23-án lesz a következő ülésünk, tehát az olasz elnökség fogja bemutatni prioritásait, Galetti és Lorenzin miniszterek részvételével. 9 órakor kezdjük majd a munkát, ezzel a napi rendi ponttal itt Brüsszelben, szerdán, július 23-án. Ennyi lett volna mára, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ezen a hosszú-hosszú ülésen. Köszönöm.